EU-t fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni egy igazán, egy igazi béke folyamat letéteményességként. Köszönöm, ezzel befejeztük a vitát az EMU-val kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatokról. Befejeztük, befejeztük ezt a vitát, jön a következő vita. A szocialista frakció kért te a kinevezéseket, a kinevezések listája a jegyzőkönyvben lesz, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig e- nem tesznek megjegyzést, akkor ezt elfogadottnak vesszük. Következő gazdaság és monetárius unió szociális pillére a bizottság nyilatkozata. Ismét önnek adom meg a szót, biztos úr. Herr Präsident, honorable Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! A bizottság kollégiuma Barroso úr vezetésével azon dolgozik, hogy javaslatokat tegyen a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának kiterjesztésére olyan kérdésekre összpontosítunk, amelyek relevánsak az eurozóna működését illetően, tiszteletben tartva a szélesebb értelembe vett szociális agendát a 27-ek Európájában. Elhúzódik a recesszió, magasabb, egyre magasabb a munkanélküliség Európában, mindent meg kell tennünk a foglalkoztatási válság leküzdésére. Minden európai intézménynek saját mandátum alapján kell működnie, és minden tagállam figyelembe véve saját kihívásait és az unió együttes kihívásait. Ez a politikai intézmény, intézkedés csomag a fenntartható fejlődésen alapszik, és a monetáris politikák, a fiskális politika szempontjából a, az államháztartást kiegyensúlyozottan kell tartani, még akkor is, hogyha a jelenlegi gazdasági összefüggésekben nehéz lépésekről van szó. Lehetővé kell tenni az új gazdasági tevékenységet, azt, hogy munkahelyek teremtődjenek, aktív munkahely piaci szakpolitikára van szükség, a fiatalok munkanélküliségének leküzdése érdekében ebből a szempontból az ifjúsági garancia terv jelentős kezdeményezés figyelembe véve a gazdasági monetárius unió szociális dimenzióit, azért küzdünk, hogy ezt a gazdaság irányítás jellegi struktúrájába jobban beépítsük. Például meg lehet erősíteni a foglalkoztatás, szociális fejlesztést az európai szemeszterbe. A makroökonomiai aránytalanságok az eredménytáblával jobban kiküszöbölhetők. Az eljárás céljait megerősítve rendszeresen elemezhetjük a foglalkoztatási és szociális politikákat, olyan szakpolitikák van szükség, amelyek a szociális problémákat a lehető legjobban enyhítik és erősítik a foglalkoztatást. Ez a monitorozási rendszer lehetővé teszi az, hogy időben lépjünk preventív módon, a teljes szakpolitikai képet kell javítani. Hatékonyan kell allokálni a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket európai szinten, és könnyíteni kell a szociális nehézségeket azokban az országban, ahol nehéz kiigazítási eljárások folynak. Megfelelően kell biztosítani az Európai Szociális Alap megosztását, finanszírozást a szegénység leküzdésére, a szociális befogadásra kell fordítani. Emellett a strukturális, új strukturális alapprogram olyan irányba vezethető, hogy az EU szociális dimenzióját erősítsük, jobban figyelembe vegyünk olyan aspektusokat, amelyek az EMU értékelésére vonatkoznak, akkor, amikor allokáljuk a rep, újraprogramozási alapokat, munkahely, teremtési, szociális politikákat kell kidolgozni az ország specifikus ajánlások keretében. Végül pedig a gazdasági monetáris unió elmélyítése igazi, valóban integrált munkaerőpiacot tart szükségesnek, és integrált munkahely teremtő politikákat az EU-ban, az egységes piacon belül, azért, hogy támogassuk a munkavállalókat, és magasabb szintű foglalkoztatást érjünk el. Csökkentve a mobilitás költségeit az EU-ban hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok munkanélküliségét is csökkentsünk, amely néhány országban és régióban igen magas. A bizottság már fontos kezdeményezéseket tett etéren, és számítok az önök támogatására, és arra is, hogy majd a tanács támogatja a kezdeményezéseket. Elnök, asszony, tisztelt képviselők, hiszünk abban, hogy a szociális partnerek szorosabb részvétele a politikai vitákban, a döntéshozatalban valóban kritikus az EMU szociális dimenziója szempontjából. Ez fontos nem csak azért, hogy a politikák, szakpolitikák tulajdonlását erősítsük, hanem azért is, hogy a politika koordinálása kihasson az egész EU-ban minden területre, és ezért a szociális párbeszédet kívánjuk erősíteni európai és nemzeti szinten. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakcióknak, először is Mann úrnak adom át a szót a néppárt nevébe három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr. Rén úr utalta arra, hogy a válságból kiutat kell találnunk, és hogy szükséges az, hogy a tagállamok ne csak szavakban tegyék a támogatásukat, hanem gyakorlatban. Az európai szemeszter után most már látszik, hogy az együttműködést fokozni kell, és az Európai Parlament ebben nagyon nagy szerepet játszik. Látszik ez a mostani vitában is. Nagyon fontos az EMU szerepe, ez az alapköve annak, hogy a belső piac működhessen. Amit az előbb az IFD mondott, azzal szemben elmondhatom, hogy az euró nagyon is értékes dolog, ez egy alapépítő ahhoz, hogy munkahelyt teremtsenk és hogy megfelelő hatást gyakoroljunk a munkaerőpiacokra, hogy beruházásokat eszközöljünk, hogy az államháztartások, az állami támogatások fenntarthatók legyenek, és hogy a szociális védelmet biztosítsuk. A válságból egy tanulságot levontunk, az, hogy a gazdaság, a szociálpolitika és az egységes valuta a három egymás nélkül nem létezhet. Ehhez azonban a művileg keltett akadályokkal le kell számolnunk. Együtt kell működnünk, az ideológiai vitáknak véget kell vetnünk. A tagállamok, minden egyes tagállamnak szüksége van arra, hogy az adósságát csökkentse, de reformokra is szüksége van, még akkor is, hogyha ezt sokan nagyon fájdalmasnak találják majd. De hogyha tényleg azt látják, hogy spóroltunk, és azt visszaforgattuk a gazdaságba, az oktatásba, a jövőbe, akkor az ilyen nehéz fázisokat együtt túlélhetjük. Bizonyos országokban a reformok már lezárultak, bizonyos országokban nem. Nem tudhatjuk meg, hogy állandóan halogatjuk ezt. Hogyha valakinek veszélyeztetett a munkahelye, azt védenünk kell. Hogyha jólétet akarunk elérni, akkor a veszélyeztetetteket és az elszegényedetteket segítenünk kell. A fiatalok munkanélkülsége ellen fel kell vennünk a harcot, a fiatalok garanciája, ez nagyon fontos ehhez. Egyértelművé kell tennünk a lépéseket. Már megint elfogadtunk együtt eszközöket. Van a szociális alap, amit nem szabad csökkenteni, biztos úr. Ez az unió nem csak arról szól, hogy versenyezzünk egymástól, és legyenek sikeresek globális szinten, hanem arról is, hogy proaktív szociálpolitikát folytassunk a tagállamokban. Az embereket maga mögé kell állítania. Oktatás, képzés, munkaerőpiac. Hogyha ilyen üzenetet küld, akkor a monetáris unió elfogadottá válik, és ezt megérdemli. Köszönöm. Köszönöm, Beres asszony, a szocialisták nevében két percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Ön március 14-én missziót, küldetést kapott arra, hogy úti tervet készítsen a Gazdasági Monetáris Unió szempontjából Rompoly, Rompoly elnökkel. Négy része van ennek. A kollégium két javaslattal élt az ön felelőssége alatt, és viszont nem terjeszti elő azt a szöveget, amit mi várunk szociális kérdésekben, ott van a munkanélküliség az EU-ban. Ez a helyzet mutatja, hogy az ön politikája kudarcot vallott, és a kollégium hallgat az e- az EMU szociális dimenzióját illetően, és ez Barozó elnök elnökségének a kudarcát jelenti nem lép ön ki az egyensúlytalanság helyzetből, nem segít bennünket ebben, nincsenek itt makroökonomiai lépések, az állam adósságokra, az adósságokra kellene, hogy ön tekintsen, és a szociális egyenlőtlenségekre. Sokszor a legszebb dolog, de a legjobb dolog is az USA-ból jön. Hát meg kell nézni, hogy az USA hogyan építette újjá a gazdaságát a különböző automatikus szolgáltatásokkal. Nézni kellene, hogy mit végezünk mi itt eh, Európában Európában, hiszen ennek szociális következménye is vannak ennek a krízisnek. Hogyha ön a szociális dimenziót nem veszi figyelembe, akkor nem sikerül a válságból kilépni. Egy automata stabilizátor lenne szükség, egy minimális munkanélküli segélyre, azért, hogy a makroökonomiai egyenlőtlenségeket kiigazítsák, de ez önnek nem sikerül az önpolitikával. A második világháború után szintén majdnem ilyen súlyos válsághelyzetbe kerültünk, és a welfare state köszönhetően sikerült a helyzetet rendezni. Ma önnek lehetősége van arra, hogyha Barozó úr ezt meghallaná, hogy hasonló dolgokat vezessenek be, és ennek a kezdeje, kezdete az automatikus stabilizátor lenne. Önben már nem vízünk, de, a, de Andor biztos vezetésével a bizottság ezt a stabilizátort bevezethetné, a blueprintben ennek már megvolt a csírája, de ezt ön erről ön lemondott. A bizottságnak a következő mandátum munkáját elő kellene, hogy kezd, készítse egy zöld könyvvel. Köszönöm, Beres asszony, most pedig Harkin asszony a szó. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, úgy gondolom, hogy végre elismerjük, hogy milyen fontos a szociális pillér Szavakban, de sajnos még eh, cselekvésben nem. Andor biztos múlt januárban elmondta, hogy az EMU szociális dimenziója nagyon fontos a legitimitás miatt, és azért, hogy elfogadják az EMÚ-t eh, a közvélemény szintjét, ezért meg kell erősíteni a fegyelmet és a szolidaritást. Ez valóban igaz, de nem tettünk meg minden lépést egymással párhuzamosan a költségvetési fegyelemről már nagyon sok szó esett, de a szolidaritás még nagyon kis figyelmet kapott. Gondoljunk csak Ciprusra, a munkanélküliekre, akiknek most nincsen egészségügyi ellátáshoz hozzáférésük, vagy a sok millió munkanélküli fiatalra Európa szerte. Nagyon kevés a haladás. Nézzük meg például a globalizációs alapot. Ott még mindig blokkol a kisebbség a tanácsban, a költségvetési tárgyalások során ezt az eszközt teljesen lecsupaszították, és nézzük meg, mi a helyzet a legrászorultabbaknak létrehozott alappal kapcsolatosan. Ezt is blokkolja egy kisebbség a tanácsban. Ez a valóság a napi életben, és úgy gondolom, hogy a tanács bizonyos tagjai azt mondják az európai állampolgároknak, hogy nem támogatjuk ezt a programot, ez a tagállamok felelőssége. Ez mit mond az európai szociális modellről? És ha megnézzük az ifjúsági garanciát például, ezzel kapcsolatosan is véleményeltérések vannak, hogy a szociális alapban ezt érvényesíteni kell-e, vagy sem, ez még csak egy ajánlás. Mit mondunk az Európai Unióban munkanélküli fiataloknak? Együttesen kell megoldanunk ezeket a problémákat. Igen, biztos úr, nagyon jól fogalmaz a szöveg, de nézzük meg, hogy mi történik a valóságban, és azt látjuk, hogy a szavak és a tettek között nagyon nagy a szakadék. Köszönöm, Cornelissen asszony kap két percben szót. Voorzitter. Elnök asszony, biztos úr, május 7-én Andor biztos fontos, igen bátorító beszédet tartott arról, hogy mit kell tennünk, elmondta, hogy szükségünk van nagyobb szolidaritásra, és Habermaszt idézte, vagyis, hogy közös jövőre igazából jogunk van. Egyetértek vele, és a gazdasági megállapodásokra fordítottuk az időt a költségvetési fegyelemre, de a szolidaritást elfelejtettük sajnos. Örülök annak, hogy van itt egy küszöbérték, vagyis egy alap arra, hogy az munkanélküliség ellen harcoljunk, de ezt már most el kell kezdeni, nem csak később. Örülök annak, hogy a bizottság elfogadja azt, hogy nem csak a gazdasági aránytalanságokat, hanem a szociális aránytalanságokat is ki kell küszöbölni. Sajnos a bizottság vakon figyelte ezeket a az eseményeket, mikor az exportokról volt szó. Az eredménytábla különböző állami kérdésekkel foglalkozik a munkanélküliséggel, de a gazdasági reform a munka körülményekre és a versenyre összpontosít, és ez fokozza a szociális egyenlőtlenséget, és nem csökkenti. Én attól félek, hogy itt két paralel folyamat lesz. Egyik oldalon a kemény szankciók, a gazdasági egyenlőtlenség, a tagállamok erre fogják alapozni a politikájukat, de közben ott egy másik politika, a szociális egyenlőtlenségekre irányul a néhány kis enyhe intézkedéssel, kis koordinációs intézkedésekkel, mint a nulla vagy pont, de nem értem a bizottságot, a szociális pillér az csak szimbolikus gyakorlat lesz, vagy a bizottság együttműködik majd a parlamenttel azért, hogy igazi eredménytábla legyen, szociális eredménytábla, amely figyelembe veszi a szegénységet, a munkanélküliséget, a szociális egyenlőtlenséget. Köszönöm. Bizottó képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Május 15-én az Eurostat közé tette az adatokat. Egyértelműek. Egyértelmű, hogy a gazdaság megint csökken, és hogy az Európai Unió az euró megszületése óta legnagyobb válságát éli. Az euró fenyegetés alatt áll, hogy megmenthessük még, ami megmenthető, előre kell haladnunk, nem utogassunk a tagállamokra, hanem valamit tennünk kell, ami az állampolgárok érdekeit szolgálja. Én szeretnék rámutatni, hogy vannak olyan iskolák az Unióban, akiknek nincsen papírja, vannak olyan kórházak, ahol nincsenek gyógyszerek. Olaszországban például 7 millióan a szegénységi szint alatt élnek. Veneto tartományban 78 ezer család szegény. A társadalom egy nyolcada elszegényedett. Ezek nagyon tragikus körülmények. Változtatásra van szükségünk. Vannak olyan emberek, akik öngyilkosságot követnek el azért, mert elveszték a munkahelyüket. Ez azt jelenti, hogy kudarcot hallottak a politikáink. Megint a válság felé tartunk. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, Biztosítanunk kell a közös valutához a politikai akaratot, tennünk kell valamit. A szociális dimenzió nagyon fontos. Nem szabad a kapitalizmus szabadjára engednünk, hanem védenünk kell az állampolgárainkat. Meg kell védenünk őket. Matthias asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Legyünk őszinték magunkkal. Öt év után, amíg próbáltunk a válságra megoldást találni, a szociális pilléről gyakorlatilag megfeledkeztünk. A szociális pillérnek új nevet kellene adni, a szociális szétesés pillére. A kormányok különböző politikákat alakítottak ki e tekintetben. Beszélnek a szociális védelemről, a nyugdíjakról, a fizetésekről, bérekről, de mindezeket az erőforrásokat visszafogták és a piacra árasztották, ami szegénységhez, munkanélküliséghez vezetett. Sokat beszélünk a foglalkoztatásról, a növekedésről, de amit a hírekben látunk napról napra, az az, hogy egyre súlyosabb a munkanélküliség, és ez a valóság. A bizottság és a kormányoknak el kellene kezdenie dolgozni azon, hogy ne tegyünk úgy, mint hogyha ebben az irányban dolgoznának. Az emberek nem fognak most már bármit lenyelni. A politikusoknak ezt el kell ismerniük, illetve azt, hogyha nem változtatjuk meg a megközelítésünket, akkor vége az európai projektnek. Köszönöm. Ferrer asszony másfél percben. Köszönöm, biztos úr. Az eu az egyensúlytalanságok jól megmutatkoznak a munkanélküliségi arányban, 62%-ban a fiatalok munkanélkül vannak Portugáliában 40%-ban, ez katasztrófa, és ez a hibás politikák következménye, amelyet rájuk kényszerítettek, de annak is eredménye, hogy a belső helyzet rosszabbodott. Két oknál rövid távra egyrészt nem sikerült az államháztartást arányba hozni, és a recessziók is bekövetkezett, a versenyképességet nem lehet igazából fokozni, akik kiszorulnak a munkaerőpiacról, azok emigrálnak. Biztos úr, amikor ön előterjesztette ezt a tervet a 2012-es decemberi csúcs következtében, ön szociális pilléről beszélt, amely a szegénységet mutatja és a munkanélküliséget, de hogyan lehet mindezt korrigálni? A munkanélküliség mindig benne kell, hogy legyen az elemzésbe, akkor, amikor az országok gazdasági helyzetét elemezzük. Ez fontos változó, és nem csak nominális kigazítási politikát lehet folytatni. Bilbao Barandika asszony nincs itt, és most átadom a szót Bloom úrnak másfél percben. Uh, thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes volt hallgatni a vitákat, mert úgy tűnik, hogy a tisztelt ház úgy képzelhetjük el, hogy a pénz hatalmas fán nő, és csak le kell róla szedni. Hallunk itt a szegénységről, munkanélküliségről, mindez igaz. Hadd fejtsem ki miért. Mert egy bolond rendszerben működik a jóléti ellátásunk, a háború után alakult ez ki az Egyesült Királyságban, tökéletesen egészséges fiataloknak, férfiaknak, nőknek azért fizetünk, hogy ne kelljen dolgozniuk. Miközben Európában máshol dolgoznak, tehát öntjük a pénzt a feneketlen zsákba, a gazdaságba, 20% a héja, egy áfa, borzasztó magas adókat vetünk ki, nagyon drága a biztosítás, és a gazdaság nem növekszik növekedést kell elérni minden eszközzel, mindent meg kell tennünk ennek érdekében, ehelyett viszont minden módon fékezzük a gazdaságot. Társasági jólétet építünk, ahol a kapcsolatok számítanak. Yorkshire-ben százholdas birtokon van, és a művelése nem sokat hoz, ugyanakkor, hogyha mások szélmalmokat építenek a maguk birtokára, akkor az rengeteg támogatást hoz. Tehát le kell építeni az adókat, le kell építeni a jóléti pazarlást, és a fiatalokat munkához kell ismét juttatni. Blum úr, köszönjük, Tuszasz úr, egy percre. Köszönöm. Az Európai Unióban az a helyzet, hogy az egész Európai Unióban munkavállaló ellenes rendszer van. A monopóliumok és a profitok állnak az európai gazdaságpolitika középpontjában. Igazából eh, az Európai Unió papíron lefektetett jellegével ez teljes mértékben összeegyeztethetetlen hiszen olyan kulcsszavakat hallunk, mint foglalkoztathatóság, szociális biztonság, de a legtöbb ember éhbérért dolgozik. 120 millióan élnek Európában a szegénységi küszöb alatt. Igazából az Európai Unióban kiéheztetik a népet. Ezen kívül a gazdasági és gazdasági és monetáris uniónak semmi köze a dolgozókhoz. Igazából csak a ellenes jelleget láthatjuk. Mindent a monopóliumok kapnak, a munkavállalók pedig, mint említettem, éhbérért dolgoznak. Ezt kell megváltoztatni. Igazából a helyzet az, hogy át kellene alakítani az EMUT egy igazi szociális eszközzé hogy a népek is kapjanak valamit az Európai Unióból. Hiszen, hogyha ez így marad, akkor a nép ellene van ez. Ferkasz úr, két percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelettel hadd mondjam meg azt, hogy az ön, jelen, az ön jelenléte, az ön beszéde nyugtalanít minket. Nos, Európa legnagyobb szociális válságát érjük, éljük, jó lenne, hogyha legalább az illetékes biztos jött volna el ide, és nem a gazdaságért felelős biztos. Úgy tűnik, hogy a szociális dimenzió hiányzik az önök gondolkodás módjából egy igazi ütemtervet kérünk, elképzeléseket a júniusi tanács előtt. Azt láthatjuk, hogy igazi dzsungelt hozott el ide, elég konfúz, amit elmondott. Ander, Andor biztos úr ö, sok mindent elmondott már a jövőbeli elképzelésektől, de hát nincs itt. Úgy tűnik, hogy még mindig nem fogták fel, hogy mennyire drámai a helyzet. A szociális pillér hiány, ö, hiánya azt gondolom, hogy a szerződéseknek ellentmond. Logika ellen van ez. Oda kéne figyelni arra, hogy mi történik Európában. Hihetetlenül komoly dráma az, hogy munkanélküliség van, hogy, hogy a fiskális eszközök is teljes összevisszaságban vannak. Lerombolják a nemzeteket. A be, bevándorlókról beszélnek, de nem a bevándorlók sorsáról van csupán sor, szó, hanem a fiatalaink sorsáról. Úgy tűnik, hogy még mindig nem érti a bizottság, hogy egyre súlyosbítják a problémát, magunk alatt ö, ö, vágjuk a fát, hogyha nem figyelünk oda a különböző indikátorokra. Igazi szociális kormányzásra van szükség, ugyanolyan szintű ö, szociális politikára, mint gazdasági vagy pénzügyi politikára. Jó lenne, hogyha az ECOFINON és megbeszélnék ezt. Szociális párbeszédre van szükség. Ennélkül nem lehet semmilyen szakpolitika hatékony, nem lehet egészséges a gazdaság más kéne, máshogy kéne a, a multiplikátokról gondolkodni, automatikus szociális hálóra lenne szükség. Jó lenne, hogyha a szerződést komolyan vennék, azt tiszteletben tartanák, és hogyha az emberek is ugyanannyira számítanának, mint a gazdaság. Kofferáti, pour une minute. Kofferáti úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nagyon hosszú válságot élünk, hosszúra nyúlik ez már. Két gond ö, Két gondot látunk leginkább, az egyik a munkanélküliség, a másik pedig a szegénység. Van, nagyon sok olyan ember van, akik nem élnek méltó körülmények között, és ez Európa ezen részére eddig nem volt jellemző. Azt szeretném, hogyha a bizottság mindkét problémát célzottan próbálná megoldani. A munkanélküliség egyre nő, nagyon komoly beruházási volumenekről beszélnek, de aztán ez sose valósul meg. Új eszközökre van szükség, amelyek meg tudják védelni a legszegényebbeket, a legrászolóróbbakat, amikor azok elvesztik munkájuk. A szociális kohézió nagyon fontos faktor a versenyképességben. Hogyha nincs, ha nincs szo, szociális kohézió, akkor szétbomlik a társadalom. És ez igaz a jelenlegi állapotokra is, és a jövőre is. Jó lenne, hogyha mi hamarabb mondanának valami előre mutatót, ma még ennek nem látom a jelét. Annyi, pour une minute. Köszönöm, Vorsitzende. Köszönöm szépen. Most minden kertelés nélkül kijelentem, hogy szükség van erre a szociális pillérre kész, most, azonnal. Hiszen tény az, hogy az európai országok között nő a szakadék. A gazdagabbak gazdagabbak lesznek, a szegények pedig szegényebbek. És szükség van támogatásra. Igen, tisztelt biztos úr, nagyon jó, hogy itt van ma és vitázik velünk, de még jobb lenne, hogyha itt lenne a szociális ügyekért felelős biztos is és a szociális minisztereket is sokkal erősebben be kellene vonni a vitában, nem csak az ECOFIN minisztereket. És nagyon sajnálom, hogy nincs jelen a tanács pillanatnyilag. A szociális pillér befektetés. Hiszen arról van szó, hogy hiányzik nekünk ez a segítség. Igazából nem forradalomról van szó. Gondoljunk arra, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtásáról van szó egy szép nap remélhetőleg végre is hajtjuk az úgynevezett szociális piacgazdaság. Köszönöm, Darden úr kap szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a többiekhez hasonlóan a szociális pillért én is örömmel fogadom. Örülök neki, hogy végre elkészült, és abszolút szükséges is, hogy a, az unió gazdasági és szociálpolitikáját alátámasztjuk ezzel, mert több, szoci, több szolidaritásra van szükség. Az európai szociális minimumra szeretnék most koncentrálni, évek óta követeljük. Minimál jövedelemre van szükség, ezzel tudunk a szegénység ellen küzdeni, ez most már három éve folyik, és a zöld könyv, illetve a fehér könyv is megszületett ebben a témában. A német minimálbér Andor biztos úrnak, illetve a tanács felé is mondom ezt, hogy a szegénység ellen így lehet küzdeni, és az európai munkavállalóknak a jogait így lehet megvédeni. A bizottság, illetve a tanács elég lassan dolgozza ki ezeket az eredményeket, a parlament elmondja a maga ismérveit, több szolidaritása van Európában szükség. Gutierrez Prieto úr kapja meg a szót, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, ma úgy kezdte a vitát, hogy azt mondta, hogy a bizottság tudatában van annak, hogy szociális téren többet kell tenni. A kérdés csak az, hogy mire várnak, hogy azt kérik, hogy a parlament ezt kérje. Úgy tűnik, hogy a bizottság valójában nincs tisztában azon, hogy mennyire súlyos a helyzet, illetve azzal sem, hogy mi kell ahhoz, hogy a bizottság, mi kell ahhoz, hogy, a, hogy ö, úgy érezze a lakosság, hogy védve van, hogy ne kerüljenek az utcára. Azt hiszem, hogy a bizottság pont ellentétesen lép, mint, ahogy arra, mint arra Európának szüksége van. Nem, nem tudnak megfelelően küzdeni a társadalmi egyenlőtlenség ellen. Különböző gazdasági, koordinációs és, és pénzügyi koordinációt terveznek meg, de nem igazán teszik lehetővé, hogy ezeket az ígéreteket végre is lehessen hajtani. nagyon csalódott, csalódást keltő volt az a nyilatkozat, amit tettek, és hát nem is szégyelték magukat ezért. Nos, jó lenne, hogyha válságból való kilábalásra koncentrálnának, és nem véletlenszerűen lépnének fel. Stabilizátorokra van szükség, európai minimálbérre, egy versenyképességi eszközre. Kérem szépen, a szociális vetületről is beszéljenek, különben nem egyre mélyül az árok, amiben belzuhanunk. Köszönöm. Bilbao Barandika asszony kapja meg másfél percre a szót a spontán felszólalások keretében. La Unión Köszönöm szépen. Az Európai Gazdaság és Monetáris szü- ö, Uniónak mindenképpen a szociális ö, vetületet is meg kell erősíteni, ez egyfajta munkamódszer, ami referencia a világban. Európában az értékek a fontosak, az emberek számára is projekt, projekt Európa, ezért fontos a fenntarthatóság, illetve a tudás hatalma. A 2020-as stratégiában ez is szerepel. Ennek az a célja, hogy vezető szerepünk legyen a világban. A gazdaság és monetáris unió erre is megfelel, a pénzügyi spekuláció és a szociális dömping elleni harcnak fontos eszköze ez. Úgy gondolom, hogy Ismételten meg kell találni azt az Európát, amelyet a 27 tagállam elképzel, javítani kell az életkörülményeket, és képviselni kell az európai polgárokat. Gazdaság és monetáris unió nélkül nem valósul meg az a szolidaritás, az a társadalmi háló, amit mindannyian várunk mindenképpen egységben kell lennünk, hiszen az általános kihívásokkal szemben is sokkal jobban fel tudjuk venni a harcot. Az összes tudásunkat fel kell használnunk. Próbáljuk meg az, az előnyeinket használni. Tisztelt biztos úr, olyan eszközök kellenek, amelyek hatékonyak, és nem szabad elfelejteni azokat az embereket, akiknek nagyon komoly nehézségei vannak most Európában. Köszönöm. Most megkezdjük a spontán felszólásokat. Zenzlov Jeszka asszony kapja meg egy percre a szót. Köszönöm szépen, hölgy és uraim! A szociális aspektusokat eddig elhanyagoltuk az Európai Unióban, és eh, most pedig eh, arra koncentráltunk, hogy a pénzügyeket, a gazdaságot hozzuk rendbe. Éppen ezért a szociális válságot elhanyagoltuk. A szociális válság azonban nagyon is jelen van. Spanyolországban például és Görögországban. Az EMUT pedig egy sokkal homogénebb szociálpolitikával, szociális befektetésekkel kell kiegyenlíteni. És most arról van szó, hogy a gazdasági növekedést rendbe hozzuk a rövidtávú intézkedéseknek kéz a kézben kell járniuk szociális befektetésekkel is. Emellett létre kell hoznunk a szociális ellenőrzést, ugyanúgy, mint a gazdaságban létrejött egyfajta ellenőrzés. Meg kell nézni, hogy a tagállamok mit tesznek, és ezt jobban kell ellenőrizni. Másodszorban pedig igazából nem lesz igazi Európai Unió szociális konvergencia nélkül. Pillanatnyilag a válságban szociális dömpingre is sor kerül. Ez pedig protekcionizmushoz vezet. Hogyha mobilitást szeretnénk az Európai Unióban, akkor alakítsuk ki az eszközöket ebben a tekintetben. És ez jobb szociális konvergenciához vezet. Köszönöm. Köszönöm. Prendergast asszony kap szót. Rén biztos úr továbbra is kitart a megszorítások egységcsomagja mellett, és a gazdaságpolitika nem csak a tényleges eredményekkel megy szembe, hanem nem is indokolható eh, logikai módon sem. Miközben stagnál a gazdaság, és fenntarthatatlanul magas a munkanélküliség, ez közvetlenül abból származik, hogy a pénzügyi rendszerek összeomlottak, és a államadóság pedig elszállt. És ezért nagyon fontos, hogy a bizottság, illetve a tagállamok kidolgozzák a megoldást. Az elnök kérő, hogy egy kicsit lassítsa a felszólaló a beszédét, mert a tolmácsok nehezen tudják követni. A versenyképességi eszköz, amelynek a bizottsági és a tagállamok közötti kétoldalú megállapodások az, adják az alapját. Mindezek a demokratikus elszámolthatóság ellen hatnak, és a tagállamokban romlanak a munkavállalói jogok, csökkennek a fizetések, és további költségvetési megszorítások keletkeznek ebből megfelelő forrásokkal kell az eurozóna egyensúlyát helyreállítani. A gazdaság irányítás szolidaritás nélkül nem működik, és csak fügefalevél a stabilitás reménye nélkül. Köszönöm. Hát, Prendergast asszony. Köszönjük szépen. Paska úr, egy perc. Szóval, Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos úr. Az Európai Unió szuverén államok uniója. Ezek az államok pedig egy összehangolt gazdasági rendszert hoztak létre. A szerződés alapján az eh, Európai Unió bizottsága javasolta azt, eh, hogy a nemzeti kormányzatok és a nemzeti parlamentek döntsenek a szociális és gazdasági politikájukról. A fiskális és gazdasági unió Például, amit a francia elnök javasolt, nem lehet megvalósítani a Lisszaboni szerződésben foglalt változások végrehajtása nélkül. Tehát az állampolgároknak bíznia kell az európai projektben. Azonban látjuk, az európai polgárok egyre kevésbé hisznek abban, hogy az Európai Unió megoldja problémáikat. Sokan inkább úgy gondolják, hogy a saját kormányaik képesek majd megoldani a problémákat. Tehát a polgáraink nem gondolják azt, hogy eh, harmónia van Európában. Éppen ezért jobban kell a tagállamok közötti együttműködést harmonizálni. Köszönöm, Kádemach. Kádemach asszony kapja meg a szót. A prezidentin... Elnök asszony, biztos úr, nemrég megkaptuk a Nobel-díjat. És pedig úgy tudom, hogy nem csak a múlt tetteért, hanem azért, hogy Európa jövőjét is békésen szeretnénk alakítani. Ehhez a békéhez a szociális béke is hozzátartozik, az egyik alapfeltétele. A bizottságban pedig válaszokat keresnek ezekre a kérdésekre. Van egy anyag, az egészségbe történő befektetés a címe. Igen, ez is azt igazolja, hogy Európát szociálisan is össze kell fogni, be kell fektetni az emberi egészségbe, a munkaerő egészségébe. Ez a gazdaságba történő befektetés is. És ez a, a szociális összetartásba történő befektetés lenne. De pont az ellentéte történik, ami ebben a dokumentumban van. A tagállamokat fel kell szólítani, hogy ne csökkentsék az egészségügyi kiadásokat. Azt látjuk, hogy a fűnyíró elv alapján csökkennek az európai tagállamok szociális egészségügyi kiadásai. A papír megvan, már csak az akarat hiányzik. Köszönöm, a asszony. De Madame Jákonszá. Végül Jákonszári asszony zárja a felszólalások sorát. Arvoisa puheenjohtaja, juuri emun kestävyyden. Köszönöm szépen. Rendkívül fontos az, hogyha meg akarjuk menteni a gazdasági és monetáris uniót, hogy a szociális pillérről, a szociális dimenzióról ne feledkezzünk meg. Eddig nem nagyon láttuk azt, hogy a szociális dimenzióról megfelelően gondoskodtak volna. A versenyképességük nagy mértékben attól függ, hogy a szociális modellünket mennyire tudjuk megtartani hogy az emberek tudnak-e maradni a munkaerőpiacon. Minél többen minél többen hagyják el a munkaerőpiacot, annál kevésbé vagyunk hitelesek, annál rosszabb az adósághelyzet. Tehát mindenképpen erre kéne figyelni a parlament, azt szeretné, hogyha demokratikusabb lenne, és méltányosabb Európa, hogyha Európa szociálisan fenntarthatóbb lenne. Ez is a céljaink között szerepel, és nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag módon lehessen ezt megvalósítani. Köszönöm. A ah, monsieur commissaire. Biztos úr, a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Barozó, elnök úr és Andor biztos úr arra kért hogy ebben a szakpolitikai vitában vegyek részt. És átütemeztem a megbeszéléseimet Brüsszelben, amelyek célja az volt, hogy az ország specifikus ajánlások csomagját dolgozzuk ki jövő hétre. Mivel ekkora hangsúlyt fektettem a szociális európai helyzetre, illetve a gazdasági és szociális állapotokra, a gazdaság és monetáris unión belül. Szeretnék reagálni az elhangzottakra. Cornelissen asszony szavaira elsőként, hogy a jelzőtáblát hogyan alkalmazzuk, illetve a szociális dimenziót hogyan erősítsük a gazdaság irányításban. Meglátásom szerint jobban is kezelhetjük a gazdaság és monetáris unió irányítási rendszerén belül ezt a területet. Például egy foglalkoztatási, illetve szociális mutatókat alkalmazó jelzőtábla, mint eszközrendszer segíthet a szociális veszélyek beazonosításában, illetve az egyensúlytalanságoknak a felmérésében. És korai szakaszban meghozhatjuk az ellenintézkedéseket a szociálpolitikában és a gazdaságpolitikában. A felügyeleti rendszer láthatóbbá teszi a szociálpolitika dimenzióját, akkor, amikor makrogazdasági döntéseket hozunk Európa, illetve tagállami szinten. Másodszorban a foglalkoztatás, illetve a szociálpolitika alakulását is nyomon tudjuk követni, hogy a nagy nehézségeknek elejét tudjuk venni kellő időben. Úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk egymástól tagállami körben az unión belül. A legjobb gyakorlatok benchmarking összehasonlítása a foglalkoztatás és a szociálpolitikai koordináció keretében már is megtörténik, és az előzetes egyeztetések szintén segítenek a nagy gazdasági reformok előtt, valamint a szociális kohézió, a konvergencia eszköz alkalmazása újabb példát jelent az eszköztárban, és az intézkedésekkel a nehéz reformok alakulását tudjuk könnyebbé tenni. Például egy tagállam, amely vállalja, hogy egy nehéz nyugdíjreformot valósul meg, valósít meg, részt vehet az egész életen át tartó tanulási eh, programban, és az idősebb dolgozók helyzetét ezzel javítja. A gazdasági és monetáris unió a szociális partnerek bevonására is nagy hangsúlyt fektet, és a szociális partnereknek kellően részt kell venniük a szakpolitikai vitákban. Ez azt jelenti, hogy jobban felvállalhatják, magukénak érezhetik a szakpolitikákat, és az eurozóna helyzetét is hatékonyabban alakíthatják. Nemzeti szinten alapvető emiatt a bevonásuk, a részvételük, ezt tovább kell fejleszteni, és ez egy tagállami feladatkör. Említettem a bevezető észrevételeimben, hogy mindent megteszünk a munkanélküliség elleni küzdelem érdekében, különösen a fiatalok körében, és ez azt jelenti, hogy azonnal, illetve rövid és középtávú intézkedésekre van szükség, hogy a fiatalok munkanélküliségét csökkentsük a fiatalok garancia rendszerére. Hívnám fel a figyelmet, amely jó tapasztalatokkal és jó eredményekkel is járt az északi országokban, skandináv országokban. A fiatalok számára így esélyt teremtünk, hogy állásba kerülhessenek, egyfajta garanciát kapnak, hogy vagy állásuk, vagy tanulási lehetőségük lesz ami javítja a foglalkoztathatóságokat, illetve amikor visszatérnek jobb gazdasági helyzetben a munkaerőpiacra, akkor jobb helyzetben lesznek. És én úgy tekintem ezt, hogy az ilyen típusú legjobb gyakorlatokat kell Európa egészében kiaknázni, és a ifjúsági garancia rendszer ezt segíti, ezt szolgálja. Aztán a következő több éves pénzügyi keretben az Európai Bizottság javaslatot tett, hogy minimum 25%-át a kohéziós forrásoknak az Európai Szociális Alapok rendelkezésére kell bocsátani. És az ESA költségvetése 84 milliárd euróra 10%-kal nő, az a feladata, hogy a foglalkoztathatósági lehetőségeket, az oktatási lehetőségeket, az egész életen át tanuló, tartó tanulást szolgálja, illetve a társadalmi befogadást segítse elő, és a szegénység elleni küzdelmet segítse. És a, ez a 25%-át a tagállamoknak a szociális befogadása valamint a szegénység elleni küzdelemre kell fordítania És most azt szeretném válaszol mondani a fényképviselőnek, hogy nagyon fontos az által felvetett kérdés. A gazdaság és monetáris uniónak szilárd szociális alapra kell támaszkodnia. Ugyanakkor az európai modellünk, az európai szociális modellünk alapja az, az elképzelés, hogy a gazdaságaink hatékonyan teremtik a munkahelyeket. Miközben senkit nem engedünk leszakadni, és mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy beilleszkedjen a társadalom egészébe, hogy munka lehetőséget kapjon. És a szociális dimenzió emiatt nagyon fontos, alapvető jelentőségű kérdés, és a bizottságnak emiatt ezen a javaslaton ennek szellemében kell dolgoznia. Köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr, és ezzel a vita végére értünk. Délig, a szavazásig felfüggesztem a vitát.